Oh. Je n'ai pas. Président. Elnök úr. Président, je n'ai pas compris. Elnök úr. Au niveau du vote. Elnök úr, nem értettem a szavazásról pontosan mit mondott. Az elnökök értekezlete által elfogadott napi rendet elfogadtuk, vagy ellene szavaztunk? Most már egyáltalán nem értem. Akkor csütörtökön nem lesz ülés? Panie, nie, nie, nie. Panie przewodniczący Dol. Rendben, tehát aláírják ellenőtívet, és szavazás nélkül is felveszik a napi fizetésüket? József, József, mondja az elnök. Przewodniczący. Igen, egyetlen egy ö, indítvány ellen szavaztunk. Csütörtökön lesz egy napirendi pont, amiről nem szavazunk, minden más marad, József. Tehát az emberi jogok kérdése Kongóra vonatkozó jelentésről, illetve elsogásról nem lesz szavazás. Egyetlen egy szavazás maradt tehát el, minden más marad a csütörtöki napi renden változatlanul. Minden más szavazás és ra sor kerül, minden más kérdést megvitatunk majd csütörtök délután. Jedno głosowanie. Egyetlen egy szavazásról volt tehát szó, csak hogy világosan lássunk. Tehát, hölgyeim és uraim, csütörtökön minden a megszokott rend szerint, kivéve ezt az egy szavazást. Clear. Mindenki számára tiszta és világos most már? Kedves kollégák, akik még maradtak a teremben, csak egyetlen egy szavazásról beszéltünk. Egy csütörtöki szavazásról volt szó. In the case of Korea, nothing else. Congo, Congo sorry, Congo de csak a kongói állásfoglalásról nem fogunk szavazni. Republic of Congo. Nothing else. A kongói demokratikus köztársaságra vonatkozó állásfoglalásról nem fogunk szavazni, minden más marad a napi renden. Tehát akkor lássuk az első érdemi vitát, a devérek eh, jelentés, a polgári légiközlekedési balesetek és események vizsgálata és megelőzőse címet viseli. Elsőként Krisztin Deveirek előadónak adom meg a szót. Parancsoljon. Proszę. madame. Köszönöm, elnök úr. Az európai közlekedéspolitika nem csak gazdasági célokat szolgál, elsősorban a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást próbálja biztosítani az európai utasok számára. Igen, parancsoljon, hölgyem, folytassa nyugodtan, szól közben az elnök. De Veira képviselőasszony folytatja. Tehát ezt a célt próbáltuk az elmúlt években elérni, erőfeszítéseink ezt a célt szolgálták, a légi közlekedés biztonságát kívánjuk és kívántuk javítani. Ennek a keretében beszélünk a polgári közlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálata és megelőzése témájáról. Hosszú hetek nehéz eh, tárgyalásának eh, eredményeképpen jutottunk el első olvasatban megállapodásra a tanácssal, és ez komoly előrelépést jelent az áldozatok családja, illetve általában az ilyen repülő légiközlekedési balesetek kivizsgálása eh, terén, mihelyst ez a szöveg mm, életbe lép. Röviden kitérnék a tartalmára. Az elnök közbeszakítja a hozzászólót. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Kérem, adják meg nekünk a lehetőséget, hogy érdemi eszmecserét folytassunk. Nem halljuk egymást önöktől. Kedves kollégák! Yes, madam. Please, madam, please continue. Parancsoljon képviselő asszony, folytassa. Alors, quelles sont les mesures prévues dans ce, dans ce rapport? Tehát megpróbálom még egyszer, hogy a jelentés tartalma mi is. Először is a független vizsgálat és a vizsgálatot végzők függetlensége roppant fontos, hiszen így lehet csak megállapítani, hogy mi okozta a légi balesetet. Egyértelmű, hogy senki sem érdekel ez a téma, minek is beszélünk róla, magam, magam hangját se hallom. Yes, please. Continue. Kérem, képviselőasszony, folytassa. Nem tudunk változtatni a kollégák viselkedésén. Akkor még egyszer megpróbálom. Tehát a légiközlekedési eh, légibiztonsági ügynökség szerepét írja körül. Ez a szöveg. Fontos, hogy az ügynökség nem játszhat kettős szerepet, nem végezheti el magát a vizsgálatot, de a fontos, hogy hozzáférjen ezekhez az információkhoz. A Csikágói Egyezmény 13-as mellékletének próbálunk ezzel megfelelni a vizsgálatok során a tanácsadó szerepét játszhatja el a repülésbiztonsági ügynökség. Fontos az is, hogy a már meglévő tagállamok között együttműködést megerősítsük, rugalmassá tegyük. Rugalmas lesz jogi forma nélkül, ez tehát hm, azt jelenti, hogy a vizsgálatok minőségét javítja majd a tagállamok közötti hm, megerősített együttműködés a bevált gyakorlatok cseréje, illetve az információ és adatcsere szintén ezt a célt szolgálja. A jelentésem eh, a jogi, illetve technikai vizsgálatok kérdését is körbejárja. Erre vonatkozóan eh, ez a rendelet megint csak előrelépést jelent, hiszen a tagállamok jogrendjei ilyen szempontból nem mindig teljesen összeegyeztethetőek. Fontos, hogy a vizsgálatot, a független vizsgálatot eh, végzők teljes hozzáférést kapjanak a szükséges információkhoz, határon átnyúló módon is. De a legfontosabb mégiscsak az áldozatok és az áldozatok családjainak védelme. Kimondja a jelentés, hogy egy baleset esetében az utas listát legkésőbb eh, két órával a balesetet követően nyilvánosságra kell hozni, annak érdekében, hogy a családok eh, ne szenvedjenek, eh, izguljanak hiába szeretteikért. fontosnak tartjuk azt, hogy amikor valaki foglal, repülőjegyet foglal, akkor egy olyan kapcsolatartó személyt is adjon meg, akivel egy ilyen mm, baleset esetében felvehetik a kapcsolatot a a hatóságok. Ki kell nevezni valakit, aki a vizsgálat során a az áldozatok családjával felveszi a kapcsolatot, és természetesen ilyen esetőségekre fel kell készülni. Minden Európában működő légitársaságnak egy olyan válságkezelési tervet kell eh, kidolgoznia, amely az áldozatok családjainak eh, pszichológiai mm, kezelését is tartalmazza, illetve a áldozatok családjainak fizetendő kompenzáció mértékére is kitér. Ez a rendelet a balesetek megelőzését is szolgálja, hiszen a balesetekre vonatkozó adatbázisokhoz hozzáférhet. Ez alapján már a repülésbiztonsági ügynökség és ezen adatok elemzése remélhetőleg a későbbi balesetek elkerülését szolgálhatja. Köszönettel tartozom az árnyék előadóknak, akikkel kiváló volt együtt dolgozni, közösen értük el ezt a csodás eredményt. Köszönöm szépen. Berek asszony. Ha ugye ön is látta, hogy megpróbáltam nem megzavarni önt, és nem akartam leállítani négy perc után, hiszen a felszólása elején igen nagy volt az zaj. Köszönöm szépen még egyszer a felszólalását. Ügyrendi kérdést tessék. Herr Präsident, vielen Dank. Ich wollte auch Elnök úr, nem szerettem volna én sem megzavarni a jelentéskészítőt, de teljes mértékben igaza van abban, hogy mennyire szörnyű az, hogy milyen volt ennek a vitának az eleje. Ezen vitáknál, ezen vitánál a repülőgép balesetekről van szó, életekről, arról, hogyan lehet megvédeni az embereket, és hogyan lehet megakadályozni ezeket a baleseteket. Nagyon fontosak eh, ezek a viták, és el kellene azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne az ilyenfajta káoszt elkerülni a viták kapcsán. Is, uh... Köszönöm szépen minden kollégát. Erre kérek, hogy próbáljuk meg lehetővé tenni az érdemleges vitát, így, hogyha valaki magánbeszélgetést folytat, kérem fáradjon ki. Egyetértek tehát az előző felszólalóval. Köszönöm szépen. Most pedig az Európai Bizottság nevében Cecilia Malmström biztos asszonyt üdvözlöm itt az Európai Parlamentben, és megadom neki a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő urak és hölgyek, jó napot kívánok mindenkinek. Köszönettel tartozom Döveira asszonynak, illetve az árnyékjelentéstevőknek is hiszen kiváló munkát végeztek, és támogatták a bizottságot a jogalkatási javaslatban, amely egy nagyon fontos szabályozáshoz vezetett a repülés biztonság témájában. Nem volt könnyű ez a dosszié, ahogyan a jelentéstevő asszony is elmondta, sőt, épp ellenkezőleg igen kényes tárgyalási folyamat végén vagyunk, és így jutottunk el egyensúlyhoz. Független vizsgálatra van szükség, illetve megfelelő igazságszolgáltatásra egyrészt, vizsgálati, nyomozási munkát kell végezni, másrészt azonban az érintettek anonimitását biztosítani kell a nyomozás során. Ez volt a célunk, és ezt tettük azért, mert megpróbáltuk levonni a megfelelő tanulságokat, és modern, jó szabályokat kívánunk hozni, amelyek lehetővé teszik a megfelelő nyomozást, illetve a repülési balesetek megelőzését segíti, és nagyobb biztonságot nyújt az európai állampolgároknak. Ezért rendkívül fontos, hogy az Európai Tanács és az Európai Parlament is kompromisszumkész volt, ezért mindenkinek köszönettel tartozom. Szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Bizottság osztja a jelentéstevő értékelését, és úgy gondolja, hogy a különböző érdekek megfelelő egyensúlyba kerültek a jelentésben. Természetesen az európai utas a győztese ennek az ügynek, hiszen az utasbiztonság, illetve a repülés biztonság prioritás az Európai Bizottság számára, de mindannyiunk számára, akik a tárgyaló asztal körül ültünk. Az Európai Parlament tagjait fölkérem arra, hogy támogassák a jelentéstevő által kialakított végső szöveget. Köszönöm szépen! Biztos. Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony! Köszönöm szépen, és az Európai Néppárt nevében Werner Kuhn kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt Malmström biztos asszony, kedves kollégák! Kristen Deverák kollégánk egy kitűnő jelentést készített, nagyon hosszú tárgyalások eredménye ez, de ahogy helyesen említette a bevezetőjében is, emberi életekről van szó, és arra kell gondolnunk, hogy a balesetek megelőzése és kivizsgálása a polgári repülésből egy 94-es irányelvre vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy időközben már van egy közös légi e, piacunk, van egy European Open Sky, ez már valóság. Az elmúlt 15 évben megkétszereződött a légiforgalom, és e, arra törekedünk, hogy a repülés biztonságát továbbra is erősítsük. Egyértelműen fontos az, hogy minden eseményt, minden balesetet aprólékosan feldolgozzunk, megvizsgáljunk, és eh, ahogy az előadó is mondta, ezt eh, függetlenül kell eh, elvégezni. A jövőben az európai légibiztonsági ügynökség nagyon fontos szerepet fog itt kapni, és ezzel kapcsolatban erősíteni is kell ezt az ügynökséget. De a nemzeti kompetenciákra is hangsúlyt kell helyezni, pont azokon a területeken, mint ahogy ezt Németországban is tesszük, van egy szövetségi repülési hivatalunk, más országban is vannak ilyen hivatalok, és ezeket is igénybe kell venni, ezekből sokat tanulhatunk, de nem szabad új pénzeket elköltenünk új ügynökségekre. Az elnök megszakította a felszólalót. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Brian Simpson következik a szocialisták és demokraták nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönettel tartozom a jelentéstevőnek. Kemény munkát végzett egy nagyon kemény és nehéz dosszién. Két dologra szeretnék koncentrálni, amely szerepel a jelentésben. Az egyik, hogy hogyan javítsuk a balesetek kapcsolatos nyomozásokat, vizsgálatokat, illetve a másik az áldozatok, illetve az áldozatok családjának jogai. A közlekedési bizottság jó pár intézkedést megerősített, amelyeket eredetileg a bizottság javasolt. Tisztáztuk az ELSA szerepét, ahogyan a jelentéstevő is elmondta, a repülés balesetek nyomozása során, és megpróbáltunk meggyőződni arról, hogy független ez a nyomozás. Nem engedhetjük meg azt, hogy a szabályozó legyen a vizsgáló fél, illetve a nyomozó fél, és ezért egyértelmű definícióra volt szükség, az ELSA pedig tanácsadó, ahogyan ez a 13. cikkelyben is szerepül. szerepel. Ezen kívül az európai nyomozati, nyomozási hálózatot is támogatjuk, illetve azt kérjük, hogy európai szinten elemzésre kerüljenek ezek az adatok, és így a balesetek feltárását, nyomozását javíthassuk Európa szerte. Úgy gondoljuk, hogy létfontosságú rámutatni arra, hogy milyen hibák vannak a jelenlegi rendszerben, és nagyon fontos a megfelelő releváns információkat rögzíteni, illetve kompenzációról gondoskodni. A parlament a felülvizsgálat során ismét visszatért az áldozatok, illetve az áldozatok családjának jogaira, méghozzá az információhoz való hozzáférés jogára, ennek a határideje két óra. Végül tisztelt elnök úr, szeretnék rámutatni, hogy a jelenlegi beszámolás irányelvet fölül kell vizsgálnia az Európai Bizottságnak, hogy a két irányelv párhuzamosan haladhasson és megfelel egymásnak. Tisztelt elnök úr, kiváló ez a jelentés, gratulálok a jelentéstevőnek, illetve az árnyék jelentéstevőknek is. Köszönjük kollega a hozzászólását, és hogy tartotta pontosan a hozzászólási idejét is. Jelko Kacsin következik a liberálisok frakciójának nevében. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, Malmström asszony, kedves kollégák, Roppant büszke vagyok erre a dokumentumra, amely a sokoldalú, háromoldalú párbeszéd eredményeképpen, tegyelások eredményeképpen született meg a bizottság a parlament és a tanács között. Csak gratulálni tudok Krisztin Weyreknak, az előadónknak, hiszen roppant bátran állt hozzá ez a kérdéshez. Ez az új szabályozási keret a, a utasok érdekeit szolgálja modellként, modellértékű. Tavaly Tavasszal egy kiváló dokumentumot fogadtunk el, amely szintén a három oldalú tárgyalások eredményeképpen született meg. A légirányítók szervezetének is köszönetet tartozunk, hiszen ők is segítettek a javaslat elkészítésében, megelőzve azt a lehetőséget, hogy a szabályozási keret más módon is változhat ragaszkodunk ahhoz, hogy teljesen függetlenül járhassanak el a vizsgálatot végzők, nem szabad a vizsgáló teljesen egyértelműen kell meghatározni ezeknek a szerveknek a szerepét. A technikai vizsgálatban nem szabad, hogy az igazság szolgáltatás által végzett folyamat bármilyen módon beleszóljon. Fontos, hogy minél több balesetet megelőzzünk, és elsősorban a légi közlekedés biztonság, a repülés biztonság kell, hogy vezéreljen bennünket. A jelenlegi, jelenlegi rendeletet minél hamarabb át kell dolgozni. A repülés biztonsági ügynökség egyértelmű szerepet vállalt, nem vizsgálati szerv, konzultatív szerepet játszik, és segíthet a vizsgálatot végzőknek. Az előadó a javaslatainkat természetesen figyelembe vett, amit köszönünk. Lichtenberger kollega a zöldek nevében. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Nem lehet eléggé nagyra értékelni ezt a jelentést, hiszen európai szinten információkat gyűjt össze, amelyek eddig csak felaprózódva voltak jelen, és nem tudtak teljes képet adni, mert nem volt semmi, ami megfelelően összekötötte volna ezeket az információkat. A verseny nyomás idején a légiközlekedésben nagyon fontos és elengedhetetlen az, hogy azok az emberek, akik technikai hibákról átadnak eh, információkat, őket megvédjük a nyomástól, a, például a saját légitársaságok befolyásától. Meg kell néznünk, hogy ezek az információk, amelyekre szükségünk van a megelőzés szempontjából, ezeket meg kell védeni. Egyértelmű rendszert kell létrehozni eh, annak érdekében, hogy eh, megfelelődjön az együttműködés a jogi szervezetek, illetve a technikai megelőzés szempontjából, annak érdekében, hogy ne legyenek átfedések. Köszönöm szépen a jelentés készítőjének a munkáját, kiválóan együtt tudtunk működni. Nagyon fontos lépést tettünk meg. Köszönöm, mondja az elnök. Péter van Dalen következik a konzervatívok és reformerek részéről. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy Foster asszony jelentést tevünk. szeretném mondani, nem tud ma jelen lenni, később fog érkezni ma este, és az ő idejét fogom felhasználni most. Elnök úr, azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönöm a jelentés készítőjének a közönő munkáját ezen rendelettel kapcsolatban. Ez a rendelet nagyon jó a légi közlekedés szempontjából Európának. Elnök úr, hogyha tényleg azt akarjuk, hogy tanuljunk a balesetekből, akkor nem szabad, hogy beleavatkozzanak a vizsgálatokba, nem szabad, hogy a fogyasztóvédelmi szervezetek, a légi társaságok vagy a igazságszolgáltatás beleavatkozzon ezekben a vizsgálatokba. Hogyha az állami szolgálatok beleszólnak a független vizsgálatba, akkor ez veszélyezteti a függetlenségét a vizsgálatnak. Ez olyan, mintha a hentes beleszólhatna a saját húsának a vizsgálatába. A legjobb az lenne, ha bevezetnénk az úgynevezett kanadai modellt, akkor egy teljesen független vizsgálati szerv lenne, amely objektív kritériumok alapján kérhetné fel az igazságszolgáltatást arra, hogy vegyen részt a vizsgálatban, hogyha valamilyen visszaélést látnak. Ugyanezt a rendszert használjuk Hollandiában, és teljesen jól működik a független vizsgálati testület, és ez a vizsgálati szerv néha tanulságokkal szolgál az állami szerveze, szerveknek is. Ez a legjobb rendszer, és eh, a tanácsi szöveggel most megvan ez a lehetőség, egy ilyen független szervet hozzunk létre. Úgy gondolom, hogy eh, szükség van arra, hogy információval szolgáljunk azok eh, utasokról és akik balesetet szenvedtek. Én mindenképpen támogatom mindazt, amit a jelentéstevő javasolt, és meg fogom szavazni ezt a jelentést. Uh, madame. Köszönöm szépen. Jacques Enán úrja szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A repülőgép az egyik legfon- legbiztonságosabb közlekedési forma, illetve a CO2 kibocsátást is csökkentenünk kell ezen a területen, ennek az akadályait el kell hárítani. A repülésbiztonsági biztonsági hatóságok hálózatának kialakítása nagyon jó ötlet, és meg kell próbálni ezt nyilvánosan működtetni. A hamisítás ellen, a csalás ellen föl kell lépni, a légi közlekedés irányításának privatizálása nagy kockázattal jár a biztonság tekintetében, megfelelő lépéseket kell tenni. Az elnök félbeszakítja a hozzászólót, és arra kér, hogy lassabban folytassa. Tehát az Európai Uniónak föl kell vállalnia a, ebben a tekintetben a felelősségét, nem egyszerűen csak fekete listákat, listákat kell létrehoznia, hanem keményen föl kell lépnie azon légitársaságok ellen és részvényeség ellen, akik nem megfelelően üzleteti, üzemeltetik ezeket a légitársaságokat. Természetesen vannak emberi hibák, azonban nagyon sokszor a légitársaságok nem megfelelően szervezik meg a munkakörülményeket, illetve a képzést. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák, ne felejtsék el, hogyha túlságosan gyorsan beszélnek, akkor ezt nem lehet tisztán és egyértelműen lefordítani minden nyelvre, tehát mindenkit arra kérek, hogy némileg lassítson a tempón, és esetleg két mondatot húzzon ki a szövegéből. Az elmúlt öt évben legalábbis ezt a tapasztalatot szereztem. Nézzük a többi hozzászólót. Luis de Grandes Pascuali a szó egy másfél percre. Felicito a la señora de Beira Köszönöm. Biztos asszony, csak gratulálni tudok az előadónak, de Vérek asszonynak, hiszen első olvasatban sikerült megállapodást tett aláhoznia. Van azonban egy-két kritikai megjegyzésem is, ha megengedik. De hát az ilyen tárgyalások végeredménye sosem tökéletes, sosem eh, százszázalékosan kielégítő mindenki számára. Az áldozatok azonosítása, amennyiben a DNS ezt lehetővé teszi, Fontos, hogy ha lehet, akkor a földi maradványaikat az áldozatok családjai megkaphassák, és megkaphassák minél hamarabb. Sajnálatos, hogy a technikai vizsgálat az a igazságügyi vizsgálattól teljesen eh, el lett különítve. A spanyol küldöttség tartózkodik majd a szavazás során, azért mert A Gibraltári reptéren évtizedek óta voltak problémák. 2006-ban sikerült megállapodni, azonban a Spanyolország és az Egyesült Királyság közötti nehézségek miatt ez felfüggesztésre került ez a megállapodás. Ezért csak tartózkodni tudunk ez ügyben, annak ellenére, hogy De asszony kiváló munkát végzett, nagyon sok időt és energiát fordított erre, ezért gratulálok neki még egyszer. Köszönjük, mondja az elnök, következő hozzászóló. Janus Zemke két percben. Köszönöm, elnök úr. Az elején, rögtön az elején, ha megengedik, szeretném elmondani, hogy mennyire jó az, hogy Európában a repülésbiztonsági statisztikák javuló tendenciát mutatnak, tehát a repülés biztonság tekintetében jól áll Európa. Sajnálatos módon azonban a biztonságot a légi közlekedésben sem lehet garantálnak venni. Időről időre sajnálatosan sajnálatos balesetek bekövetkeznek, bekövetkezhetnek. Ezeket az eseteket alaposan ki kell vizsgálni. Független, eh, profi eh, szakembereknek kell a vizsgálatot elvégezniük, Méghozzá azért, hogy a vizsgálat eredményei alapján ajánlásokat tehessenek, amelyek segítségével a jövőbeni eh, balesetek elkerülhetőek. A légiközlekedési balesetek vizsgálatának rendszere az Európai Unióban nem olyan jó, mint amennyire jó lehetne. Az Európai Parlament munkájának köszönhetően most javulhat a helyzet, tovább javulhat Európa ezen a téren. Úgy vélem, hogy a jelentéstervezet, amelyet Deveirák asszony készített, valóban nagyon jó munka, azonban lenne hozzáfűzni valom. Jó néhány módosítót is beépítette a jelentésébe, a kompromisszumos módosítókra gondolok itt. Úgy vélem, hogy a parlament, a tanács és a bizottság között folyó háromoldalú tárgyalások eredményéről, kimeneteléről kellene szavazni, nem az így módosított szövegről. Köszönjük Zemke úrnak, mondja az elnök. Most pedig a liberális frakció nevében Prezident, Prezident. Meissner asszony következik. Köszönöm szépen, üdvözlöm biztos asszonyt is. Egy pontot szeretnék megemlíteni, amit Jakko Kacsin álnyegelentést tevők nem tudott elmondani időbeli okokból, pedig nagyon fontos ez. Itt nem csak a balesetek okainak megvizsgálásáról van szó, hanem az áldozatok és családjának védelméről is. A frakcióm nagyon kiállt amellett, hogy minden esetre a hozzátartozókat a lehető leggyorsabban kell informálni a baleset körülményeiről. Összességében láthattuk azt, hogy ez egy valóban úttörő jellegű jelentés az, ami megszületett. Nem lehet ezt eléggé dicsérni. Az eddigi, ez idáig létező rendelet már 16 éves, és technikai okokból is már újabb információkra van szükségünk, és ezeket függetlenül kell megszereznünk. Az USA-ban már régóta létezik egy független vizsgálati szerv, amely biztosítja a védelmet is, és megvédi azokat, akik, eh, akiket eh, eh, érintettként esetleg befolyásolhatnak. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Marinescu kollégánk következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Szükség van arra, hogy megteremtsük a jogi keretét annak, hogy meg lehessen vizsgálni a baleseteket. Reják asszony kitűnő jelentést nyújtott be, nagyon fontos az információ cseréje, és a jó gyakorlatok cseréje is ugyanennyire fontos, amikor a balesetek vizsgálatáról van szó. Különbözőségek vannak a tagállamok között, vannak olyan tagállamok, ahol sokkal jobbak a mechanizmusok, van, ahol kevésbé, de lehető legfontosabb az, hogy megfelelő védelmet hozzunk létre. Az EASA ügynökség részvétele nagyon fontos, és az új jogi keretben meg kell találni a megfelelő egyensúlyt az igazságszolgáltatási szervek, illetve a vizsgálati szervek között, akkor, amikor a fontos információkhoz való hozzáférésről van szó. A segítségnyújtás az áldozatok számára ugyancsak nagyon fontos, és a tagállamoknak nemzeti tervvel kell rendelkezniük az áldozatok megsegítésére. A tagállamoknak ki kell használniuk a hálózatot arra, hogy információkat kapjanak, illetve adjanak a különböző eseményekről, és adatokat kell elemezniük, amelyek segíthetnek abban, hogy a légi közlekedés biztonságát javítsuk. Köszönjük Jim Higgins kollega másfél perc. Ó, köszönöm elnök úr. Egyértelmű, hogy a 94-es irányelv ellátta a célját, de ma már idejét múlt, a légi közlekedés volumene megsokszorozódott, ezért több együttműködésre, koordinációra, vizsgálatra van szükség. Azt tetszik nekem ebben a jelentésben, hogy egyértelműen meghatározza az illetékes szervek által betöltendő szerepet. Brian Simpson és az előadó is utalt arra, hogy az európai repülésbiztonsági ügynökségnek nincsen semmiféle, nem lehet semmiféle szerepe a vizsgálatokban. Az, ennek az ügynökségnek feladata az, hogy engedélyeket adjon ki a repülőgépekre. Ehm, a képzési programok, ehm, képzések nagyon fontosak, hiszen a jelenlegi ehm, rendszerben a különböző tagállamok különböző más-más szabályokat alkalmaznak, nem szabad sokáig várni az utaslisták kiadásával. Az, hogy egy vagy két órán belül kiadják, ez üdvözlendő. A repülőgyek foglalásánál egy kapcsolat tartó személy megadása nagyon fontos lehet egy esetleges baleset esetében, nagyon fontos lehet ez a vizsgálatot végzők számára, hiszen annál rosszabb, mint arra várni, hogy a szereteinket elveszítettük-e vagy sem, Ennél rosszabbat el sem tudok képzelni. A földi maradványokat az áldozatok hozzátartozónak minél hamarabb ki kell adni, miután levetik a DNS mintát. Köszönöm, még egyszer kollega mondja az elnök, Artur Zasada. Következik másfél percben. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák. Majd Roppant fontos dokumentumról beszélünk, fontos azon 800 millió utas számára, aki az Európai Unióban évente repülőre száll. 16 éve készült az az irányelv, amely ezt a területet szabályozta, akkor azonban a légiközlekedés messze nem volt ennyire népszerű, nagyon fontosak a biztonsági szabályok, hogyha a pilóták és e, a repülőgépen e, dolgozók, a személyzet e, nyíltan beszél arról, hogy mi okozott egy esetleges balesetet, vagy bármiféle eseményt, akkor az már fél siker. Hogyha nem beszélhetnek erről nyíltan, akkor nem derülhet Eh, ki az igazság. Anya, Hiszen nyilván mindenki azt várja majd tőlük, a média, a vizsgáló hatóságok is, hogy eh, mondjanak valamit. A repülés biztonságnál fontosabb nincsen, ez eh, nem tudom hangsúlyozni eléggé ennek a fontosságát az európai polgárok számára. A repülés biztonság fontos, főként azok érzik ezt át, akik elvesztették hozzátartozóikat a régi balesetben. Köszönjük, mondja az elnök, a spontán hozzászólások következnek, öten kértek szót, Matadröve kollega először. Köszönöm szépen, elnök úr. Két év és egy hónap telt el a madridi ö, légiszerencsétlenség óta, amely nagyon sok családot tönkretett, nagyon sokan a Kanári-szigetekről származtak. Két évvel később azonban azt kell mondani, hogy a technikai vizsgálat még mindig nem zárult le, és az áldozatok családja még mindig nem tudja, hogy mi történt, még mindig nem kaptak választ a kérdéseikre. Ez nagyon sajnálatos két okból is először is, azért, mert az áldozatok családjai ezt nem érdemlik meg, másrészt, pedig azért, mert nagyon fontos adatok nem kerültek a felszínre, olyan adatok, amelyek létfontosságúak a repülés biztonság szempontjából, és segítenének abban, hogy elkerüljük a jövőbeli baleseteket. Nagyon remélem, hogy e, ez a jelenlegi szavazás rugalmasabbá teszi majd a vizsgálatot, és e, nem ismétlődnek meg az ehhez hasonló esetek. Támogatom az előttem szólót, illetve gratulálok a jelentéstevőnek az első olvasatban elért sikeréhez. De azt gondolom, hogy a legfontosabb az áldatot kell szem előtt tartani. Fried kollega. Köszönöm, elnök asszony. A legrosszabb, annál rosszabbat el sem tudok képzelni, mint amikor egy eh, áldozat családja annyit hal, egy utas családja annyit hall, hogy lezuhant egy repülő, és nem tudjuk, hogy nem tudják, hogy mi történt a szeretőkkel. Ezért csak gratulálni tudok Deveirek asszonynak, hiszen segít az áldozatok családjának, családjainak. Azáltal, hogy a légitárságnak két órán belül ki kell adni az utaslistát, jelentősen csökkenthető a szükségtelen, felesleges szenvedés. Akik korábban nem tudták, hogy mi történt a családtagjukkal, most sokkal hamarabb tudomást szereznek a sorsáról. Fontos, hogy megtaláljuk az arany középutat a belső és a külső nyomozások, vizsgálatok között, de azt hiszem, hogy Devairák asszonynak sikerült ezt megtalálnia. Fontos felismerni azt, hogy tisztán kell látnunk a balesetek, légiközlekedési balesetek ügyében, így védhetjük meg az utasokat és az európai polgárokat. Herzlichen Dank. Nun, ähm, Köszönöm szépen. Bilbao asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Nos, én is egyetértek, az egyetlen célkitűzése ennek a jelentésnek az kell, hogy legyen, hogy megelőzze a jövőbeli baleseteket. Örülök annak, hogy garantálja a vizsgálatok függetlenségét, illetve a jelentés egy hálózatot irányoz elő, és az e közötti munkát koordinálja. Az információs szolgáltatás mellett azonban bizalmasságról, százszerzelékos bizalmasságról is beszélünk képek, illetve hangfelvételek készülnek, ezeket bizalmasan kell kezelni. Ugyanakkor a média ítél meg bennünket, még mielőtt a vizsgálat lezárulna. Ezért azt gondolom, hogy védelemre szorulnak az áldozatok családjai ezekben a nehéz időkben. Köszönöm szépen, Bertman asszony a szó. Der Luftverkehr nimmt stetig zu Die Sicherheit steht... Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy független helyre van szükség, amely, amelyel a hiányosságokat fel lehet tenni, és javítási intézkedéseket lehet javasolni. Ez hozzájárulhat a légiközlekedés biztonságosságához, és én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik gratulálnak a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig eh, Fernández úr kapja meg a szót. Muito obrigado, senhora Presidente o transporte aéreo assume um papel determinante. Köszönöm szépen, nagyon fontos eh, szerepet játszik a légközlekedés az életünkben. Főként most, hogy egyre inkább globalizálódik a, a közlekedés, új szereplők is eh, megjelentek, itt van az EASA, és mindenképpen a vizsgálatok harmonizációjára van szükség. Minden esetben meg vagyunk arról győződve, hogy a legfontosabb az, hogy meg tudjuk előzni a baleseteket. A megelőzésre van ö, szükség, és ez hozzájárulhat ahhoz is, hogy csökkenteni fog, csökkenteni fog a költség is, illetve kevesebb lesz a, ö, a baleset. Vannak olyanok is, akik azt akarják, hogy ne legyenek másod pilóták, de viszont mi azt szeretnénk, hogyha minőségi lenne a légi közlekedés. Președinte, o felicit pe doamna raportoare pentru acordul în prima lectură în ceea ce privește regulamentul privind investigarea și prevenirea accidentelor. Köszönöm, elnök asszony. Gratulálni szeretnék Deveirek asszonynak, hogy sikerült első olvasatban tette aláhozni megállapodást a tanácsal bizottsággal a légiközlekedési balesetek vizsgálata és megelőzése témájában. Fontosnak tartom azt biztosítani, hogy minden légitársaságnak legyen egy válságkezelési terve arra vonatkozóan, hogy az áldozatok családjának hogyan segítsenek. Két órán belül kell kiadni az utaslistákat. Ez szerintem a két óra ebben az esetben túlságosan hosszú idő. Üdvözöljük azt a javaslatot, hogy kötelezővé tegyék, hogy az Unióban belül működő légitársaságok a Montreali Egyezmény rendelkezéseit alkalmazzák, még akkor is, hogyha a légitárs, az az ország, ahol a légitársaság be van jegyezve, nem ratifikálta ezt a Montreali Egyezményt. Ez sokat segíthetne a helyzet javításában. Az Európai Uniónak polgári közlek repülési megállapodásokat kell kötni más országokkal is. Jelkó a következő, mondja az elnök asszony, köszönöm elnök asszony, mondja Kacsin úr. Ha megengedi, akkor hozzáfűznék valamit, amire nem volt alkalmam a hozzászólásom során időkorlát miatt. A hozzátartozók tájékoztatása nagyon fontos, a hozzátartozók nak ezt a jogát biztosítani kell, azonban a helyzet egyik tagámról a másikra változik. Az Európai Parlament szeretné megvédeni ezeket a jogokat, a hozzátartozók jogait, az áldozatok családjait. Egyes országokban e, védik ezeket a jogokat, másokban nem garantálják. Éppen ezért támogatjuk azt, hogy a család definícióját a származási ország szerint értelmezzük. Szerintem ez kiváló előrelépés és jó kompromisszum. Második hangsúlyozandó dolog az, hogy nem új intézményeket hoztunk létre, nem új ügynökségeket, hanem a nemzeti vizsgáló hatóságok és szervek hálózatán, amelyek már most is részben kapcsolódnak egymáshoz. Most pedig a biztos asszony Malmström asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon erős üzenetet küldesz ez az utazóknak, illetve a családjainak, ez a legfontosabb üzenet ennek a tanácsnak, és úgy gondolom, hogy a jelentés készítői, illetve az elnyék tevők jó munkát végeztek. Én mindenképpen várom azt, hogy létrejöjjön a repülőgép balesetek összehangolt európai monitor rendszerre. Úgy gondolom, ez nagyon fontos lehet a biztonság szempontjából, a vizsgálatok szempontjából, és magas standardokat fog létrehozni a vizsgálatok metódusait illetően. Nagyon fontos az, hogy az új szabályok tükrözzék az eddig elért eredményeket a biztonságot illetően, és így az EASA is már most már részt vehet a tapasztalatával ebben a munkában. Szeretném hangsúlyozni azt is, amit sokan mondtak, hogy ez az ügynökség csak technikai tanácsadóként fog részt venni a munkában, megosztva a tapasztalatát, viszont nem fog ez az ügynökség vizsgálatokat folytatni a baleseteknél. Szeretnénk modernizálni a balesetek, illetve események jelentésének rendszerét annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban tudjuk elvégezni a munkánkat, illetve meg tudjuk védeni az európai légi utasok biztonságát. Köszönöm szépen ezt a konstruktív vitát. Elnök, köszönöm szépen a biztos asszonynak, most pedig ismételten a jelentés készítője kapja meg a szót, Debrejek asszony. Merci pour, euh, pour toutes vos contributions sur ce texte. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, a hozzászólásokat a jelentés vitájához. Elfejtettem köszönetet mondani a bizottságnak, pedig nagy mértékben hozzájárult a megállapodás kialakításához. Holnap csak egy módosító van, de ez arról szól, hogy a tanács kihagyott egy bekezdést a szövegből, és ezért módosító javaslatként adtuk be. Higgins úr, lehet, hogy nem hallottam, mit mondtam, de hát ugye a vita elején iszonyú nagy volt az aj. Malmström asszony is szólt erről, és egyértelműen benne van a jelentésben, hogy az ügynökség tanúsítóként jár majd el, tehát nem fog vizsgálatokat, nyomozást folytatni. Hozzáférhet a szükséges információkhoz, illetve a saját szaktudásával segítheti a nyomozást. Mert Meghallgattam azt a hozzászólást is, miszerint tartózkodni fognak majd a szavazásnál, például a családtagoknak nyújtott támogatással kapcsolatos információ hiánya miatt. Az árnyék jelentéstevő azonban majd elmondja pontosan ugyanazt, amit én is hangsúlyoztam, az első olvasatban a parlament véleményét érvényesítettük, és ez szerepel végig a szövegben. Ahogyan Kuhn úr is említette, az emberi élet elsőbséget élvez, minden frakció erre rámutatott, és nagyon remélem, hogy a holnapi szavazás során majd többségben elfogadhatjuk ezt a jelentést. Az Európai Parlament rendkívül fontos szerepet tölt be az európai állampolgárok védelmében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezennel lezárjuk a vitát, és a szavazásra holnap 12 órakor fog sor kerülni. Tisztelt kollégák, a következő napirendi pontunk